napirendi pontot Kaufmann asszony jelentése, a vízumok egységes formátuma. Elsőként Kaufmann asszonynak adom meg a lehetőséget, négy perce van, parancsoljon. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Bereits seit... Köszönöm szépen. 95 óta egy egységes vízumrendszer van élményben az Európai Unióban az elektronikus információs rendszer bevezetése óta. Azonban még mindig szükség van papíralapú dokumentumokra. Nem minden vízum elektronikus formátumú, és az elektronikus eszközökhöz való hozzáférés hiányában a határőröknek ellenőrizniük kell a határátlépők személyazonosságát, illetve a vízumokat. A vízumok ugyan olyan formátumúak kell, hogy legyenek a különböző országokban. A szakértők rámutattak arra, hogy a jelenlegi biztonsági eszköz nem elég modern, és ö, sajnos lehetővé teszi a hamisítást. Az elmúlt esztendőkben nagyon magas szintű ö, hamis ö, biztonsági matricák jelentek meg. Új biztonsági dizájnra van szükség az Európai, Unió vízumo, Európai Uniós vízumok esetében, kötelező érvényel kell bevezetniük ezt a tagállamoknak. A bizottsági szakértői csoport megvizsgálta ennek a technikai részleteit, új nyomtatási eljárásokat hoztak létre, illetve nagyobb mértékű részletességgel próbálják elkerülni a csalás, illetve a hamisítás lehetőségét. Most már nem lehetséges kivágni a biztonsági eszközöket ezekből a matricákból, mert ezek azok közepén helyezkednek majd el. A jelentés nagy többségben elfogadtuk február, februárban, illetve áprilisban a trialógus során sikerült megállapodásra jutni ebben a témában. Üdvözlöm azt a tényt, mi szerint egy jogilag biztos megoldást alakítunk ki, és Írország is részt vesz ebben a folyamatban, amely, amely ország ugyan nem Schengeni, a Schengeni zóna részét képezi. Egy átmeneti időszakot ö, alakítottunk ki. Időbe telik szerintem az átállás, az új vízumra való átállás, ezért nagyon fontosnak tartom, az átállási időszakot. A 15 hónapos időszak azonban túlságosan hosszú. Ez, ez volt a legmagasabb küszöb, amelyet elfogadhatunk. Nagyon remélem, hogy a tagállamok nem fogják használni, nem fogják kihasználni ezt, a, ezt az átmeneti időszakot, ezt a hosszú átmeneti időszakot, és nagyon reméljük, hogy minél előbb átállnak az új rendszerre. És végül, tisztelt elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek nagyon jó volt és gyümölcsöző a közös munka. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, illetve a máltai elnökségnek is, hiszen az általunk kötött megállapodás nagyon jól mutatja, hogy közös biztonságunkat komolyan vesszük, és szerintünk ez nagyon jó lépés a jó irányba. Elnök, köszönöm szépen Kaufmann asszony, és most pedig uh, Malmström biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani Kaufmann asszonynak munkájáért, illetve köszönet az árnyék jelentéstevőknek is. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, de egy nagyon fontos folyamat. Nagyon fontos az, hogy biztonságosak legyenek vízumok, illetve utazó okmányok. Ez a legjobb módja annak, hogy a csalások ellen fellépjünk ezzel meg tudjuk védeni határainkat, illetve a belső biztonságot is, illetve a migráció kezelésében is segít. Ez örülök annak, hogy a vízumok egységes formátumával kapcsolatban megállapodás történt. A az utazási okmányok hamisítása súlyos bűncselekmény, ezzel kapcsolatban föl kell lépni. 2015-ben akkor azért indítottuk el ezt a javaslatot, hogy a vízum bélyeg biztonságosabb legyen, egy új bélyegre volt szükség, illetve megpróbáltunk fellépni a csalás sok ellen is. Alapvetően a biztonságos utazási dokumentumok, a, illetve az útlevelek, a letelepedési engedélyek és hasonló egyéb dokumentumok esetében törekszünk nagyobb biztonságra, és köszönöm az Európai Parlament ez irányú munkáját Kaufmann Kaufmann asszony munkáját. Nos, Meggyőződésünk, hogy a tanács is sürgőségként kezeli majd ezt a kérdést, tehát mi hamarabb el fogja fogadni az erre vonatkozó dokumentumot, és úgy gondoljuk, hogy a vízumok egységes formátuma segíti majd az Európai Unió biztonságát azzal, hogy a csalások ellen föllépünk. Köszönöm szépen, biztos asszony, most pedig Zambaszki úr következik a jogi bizottság nevében. Госпожо председателстващ, уважаеми колеги, уважаема госпожо kollégák, tisztelt biztos asszony! Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akikkel együtt dolgoztunk ezen a dokumentumon. Abban az időszakban, amikor az emberek biztonsága veszélybe kerül a terrorizmus időszakában, határozott és következetes intézkedésekre van szükség. Az egységes vízumrendszer jó irányba mutató lépés. Az elmúlt esztendőkben növekedtek a vízum hamisítási incidensek, és egyre nagyobb kreativitással hamisították a vízumokat. Meg kell birkóznunk ezzel a kihívással. Az európai állampolgárok a terrorista támadásoknak vannak kitéve, és megvan a veszély annak, hogy többen belépnek Európába hamis dokumentumokat Konkrét eredményeket kell tehát elérnünk, a helyzetet javítani kell, a határellenőrzés létfontosságú. Az egységes vízum megfelelő lépés tehát köszönöm. Köszönöm, és most pedig a frakciók részében, részéről Coelho úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Malmström biztos asszony, tisztelt kollégák. Azzal, azzal kezdeném, hogy Kaufmann asszonynak gratulálok, kitűnő munkát végzett. Tudom, hogy Petri Szárvam a kollégám, a néppárt árnyék jelentéstevőnek is pontosan ez a véleménye. 95-ben, amikor a egységes vízumokra történő első javaslat megtörtént, akkor azt képzeltük, úgy gondoltuk, hogy a Schengeni vízumot ilyeténképpen kell reform, megreformálni. Azt gondolom, hogy a szabad mozgásnak az egyik jelképe volt, illetve ennek az egyik legfontosabb garanciája volt az egységes vízum. Az Európai Unió területén való tartózkodásnak egyik legfontosabb feltétele, hogy vízummal rendelkezzen egy személy. Nos, a jogban még mindig léteznek tagállami határok, de mindenképpen el kell mondani azt, hogy európai kötelesség az, hogy a vízumok, illetve a vízum bélyegek megfelelően biztonságosak legyenek, és akkor ez sokkal könnyebb elérni, akkor, hogy ezek egységes. Azt gondolom, hogy a tagállamok közötti költséges tagállamok közötti kölcsönös bizalom az egyik garanciája annak, hogy ez, ez a megfelelő védelem megtörténjen. Többféleképpen kell együttműködni az infor, a Schengen információ átadó rendszerben, a rendőri együttműködésre, illetve a határőri együttműködésre is gondolni kell. Írország szeretne részt venni ebben az egységes vízumrendszerben, bár ők nem részesei, nem tagjai a Schengen vezetnek erről mindenképpen el kell gondolkodni, és látható az, hogy amikor vannak olyan országok, amelyek látják, hogy milyen előnyökkel jár ez a rendszer, akkor szeretnének belépni. Ez a jelentés olyan időpontban jelenik meg, olyan időpontban vitatjuk ezt meg, amikor a szervezet bűnözése ellen próbálunk fellépni. A vízumok hamisítása nagyon nagy veszélyt jelent a határvédelemre, Ebben a kérdésben az egységes vízumformátumban mindannyian egyetértünk, és mindenképpen föl kell lépnünk, hogy a biztonságért tegyünk valamit. Köszönet a parlamentnek, köszönet a Mátri elnökségnek, közös erőfeszítéssel sikerült elérnünk ezt. Köszönöm szépen, nagyon örülök ennek, mert ezzel sokkal biztonságosabbak lesznek a határaink. Köszönöm szépen, Kinicsi kollégő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, szeretnék köszönetet mondani én is Kaufmann asszonynak, illetve az árnyék jelentéstevőknek, hiszen hihetetlen erőfeszítéseket tettek, és nagyon nagy energiával sikerült elérni azt, hogy ma megtárgyalhassuk ezt a témát. Az elmúlt húsz évben a közös vízum, illetve a személyek, illetve a javak szabad mozgásra az egyik legalapvetőbb és az egyik legkézenfekvőbbként kezelt jog lett az Európai Unióban. A tagállamokban eddig nem volt teljes mértékben egyforma a vízubélyeg, éppen ezért volt fontos az, hogy már ez megtörténjen, illetve a technológiai újításokra is gondolni kell, és fel kell lépni a hamisítás, a csalásokkal kapcsolatban. Egyre nő a vízum igény, egyre többen igényelnek vízumot, így aztán rendkívül aktuális volt ez a kérdés. Megfelelő biztonsági tulajdonságokkal kell rendelkezni az új vízumbélyegnek, amely megnehezíti a hamisítást, és azt gondolom, ez a, tit, a, a ez hatékony lehet azok esetében is, akik túllépik a vízumok lejárati dátumát, illetve akik illegálisan kívánnak bejutni az Európai Unióba. Tudjuk azt is, hogy a vízum hamisítás nagyon érzékeny kérdés, többféle érdek kapcsolódik ehhez a szervezet bűnözés köreiből, és sajnos a terrorista szervezeteknek is eh, csúran cseppen ebből a bevételből azt kell elérnünk, hogy a hamis dokumentumokat gyorsabban, könnyebben lehessen azonosítani a határellenőrzés alkalmával. Szorosabb együttműködésre van szükség, és teljes mértékben harmonizálni kell a vízumrendszert. Köszönet a kollégáknak az elvégzett munkáért. Köszönöm. Egy percben Tomásics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony a modern technológiák egyszerűbbé teszik az életét nem csak a törvénytisztelő állampolgároknak, hanem a bűnelkövetőknek is. A szervezet bűncselekmények elkövetői örülnek a legjobbnak, ebből van ezeknek a lehetőségeknek, és előtte állnak, előtte járnak a rendvédelmi szerveknek. A vízumok hamisítása az egyik ilyen üzletága a szervezet bűnözésnek. Véget kell vetni ennek, hogy megvetessük határainkat, és erősítsük a rendvédelmi együttműködést is Ugyanakkor az együttműködés a területen nem csak az EU-ba lépő külföldi állampolgárokat kell, hogy érintse, hanem az Európán kívül, kívül utazó EU tagállamokat. Nem minden tagállamnak van az is Államokkal vízummentes forgalma, utasforgalma, ez diszkrimináció. Nem lehet első meg másodosztályú tagállamokat működtetni az Európai Unióban. Köszönöm szépen, kérdezem Michel Depré úr. Uh, tisztelt, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A frakcióm nagyon örül annak, hogy egy új egységes vízum formátumról szavazunk, hogy ezt megvitatjuk, és örülünk annak, hogy ilyen kiváló munkát végzett uh, Kaufmann asszony. Sajnos uh, nagyon sok problémám volt a hamisítással, és a szakértők úgy vélik, hogy, úgy vélik, hogy az eddigi vízumformátum sajnos nem volt elég harmonizált, és a biztonsági követelményeknek sem felelt meg. Több szempontból is kellett tehát javítani a jelenlegi helyzeten. Mindenképpen támogatjuk ezt az új elképzelési új dokumentumot. A 15 a 15 hónapos átmeneti időszak véleményünk szerint túlságosan hosszú. Aztán sajnálunk annak, sajnáljuk azt, hogy a jogi problémák kezelése eddig túlságosan hosszú volt, és örülünk annak, hogy ez most megoldódott. De a bizottsághoz fordulván két dologra szeretnék még utalni. Biztos asszony, önön keresztül az egész bizottsághoz fordulok. A tagállami vízumok a tagállami vízumokról szóló információn bevezetése a vízuminformációs rendszerbe jó dolog lenne, ez mindenképpen segítene a biztonságon és a határvédelemben. Második dolog. Önök szerint nem jött el az ideje annak, hogy, az, hogy a személyazonosító igazolványokat is harmonizáljuk? Ez azt jelenteni, ez azt, ez azt jelenteni, hogy amikor az emberek Európa szerte utaznak, akkor mindenkinek hasonló hasonló azonosító okmánya lenne. Jelenleg 27 féle okmány létezik, személyazonosító dokumentum, ezeknek ezt a 27 féle dokumentumot mind ismernie kéne a rendőri erőknek, és képzeljék el, hogy ez milyen lehetőség a hamisítók, illetve a szervezet bűnözés számára. Biztos asszony, várunk egy komoly javaslatot a bizottság részéről erre vonatkozó. Madame Valero. Valero asszony, két perc a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm Kaufmann asszonynak és az árnyék előadóknak a munkát. E témadosszia tekintetben nem voltak nagy nézetütközések, ám nem volt könnyű munka megújítani a rendszert. 20 éves, 20 éves ez a rendszer, azóta nagyon sok minden változott a technológia területén, a hamisítás egyre könnyebbé vált. És ezért van szükség arra, hogy az egységes vízum formátum tekintetében lépjünk. 2015-ben már elindult a kezdeményezés. Ez egy technikai dosszié révén az úgy vártuk, hogy gyorsan rendezése kerül, ám aztán politikai témává vált, részben a Brexit körüli tárgyalások miatt. Mindeközben a hamisított vízumbélyegek egyre terjednek, és több tagállamban ö, nagy számban találnak ilyeneket. A harmonizáció és az egységes vízumpolitika végrehajtását ez erősen sérti. Nincsenek komoly módosítók, inkább technikai változásokat ö, tartalmaznak a mellékletek, és nagyon nagy költségeket sem ö, hoz ez. Tám támogatjuk ö, a javaslatot, a lehetőleg gyorsabban le kell rendezzük ezt a dolgot, remélem a témával foglalkozva, nem, túl, nem bonyolódunk bele a sok kérdésbe, hanem segítjük a ö, gyors elfogadást. Mr. Button, two and a... Button úr, másik két és fél percben. Köszönöm szépen. A jelenlegi vízum biztonsági eh, rendszer meglehetősen gyengén működik a Schengen rendszerben, ezért a biztonsági csak eh, eh, erősíteni kell az egységes formátumban a Schengeni vízumokat illetően. Nagy-Britannia nem része a Schengeni térségnek, ilyen, rész, ilyen érvényben nem részese ennek a jogszabálynak. Nagy-Britanniában saját nemzeti rendszerben adjuk ki a vízumokat, és hála Istennek a Schengeni belépés nem engedi meg a belépést Nagy-Britanniában, legalábbis hivatalosan nem. Az helyén való, hogy az EU fellép az illegális bevándorlással szemben, bárki, aki csónakkal átevez a földközi tengeren, úgyis beengedik, így aztán a legális és illegális bevándorlás közötti határ egyre inkább irrevelánsá válik csak annyi kell a illegális embercsempészetnek, hogy elég benzint vegyenek a csónakjukba, és partra dobják az embereket. Nem annyira embermentő szolgálat a, partvédelem, hanem inkább egy taxiszolgálattá vált. A probléma a Schengeni térséggel magában van, ami egy mágnesként vonz Európában a migránseket. Ha a migráns megvetette a lábát a Schengeni térségben, akkor tovább utazhatod ahova kíván. Bár Nagy-Britannia nem része Schengennek, a mi határ őrizetünk meglehetősen laza, és visszaélhetnek vele nagyon könnyen különösen ha kaotikusra válik a helyzet. Ha megnézzük a számadatokat, a hivatalos migrációs számadatokat, mutatja a jelenséget. 2016-ban a hivatalos nettó szám 273 ezer volt, ugyanakkor a 8 több mint 825 ezer társadalombiztosítási belépés történt. Ez hatalmas hiány a kettő között. A német kormány szerint 6 millió illegális migráns tart Európába ezen a nyáron. Nagy-Britanniát nem érinti konkrétan ez a jogszabály, és a UKIP tagok tartózkodni fognak a szavazáson de hát nagyon sok sikert kívánunk önöknek, hogy rendezzék a vízumrendszerüket, mert bizonynak szükségük lesz rá. Köszönöm szépen, másfél percre Obermeier képviselő következik. Köszönöm szépen. Az egységes vízumrendszer, biztonságos vízum nagyon fontos lóna az az összes adatot meg kell adni a beutazónak, és a visszautazás is biztosítani kell, tudnunk kell, hogy ki honnan jön és hogy megy vissza, ebben szükség van a biztonságra. Ugyanakkor nem szabad ezzel kapcsolatban elfelelkeznünk arról a kérdésről, hogy a vízummentes beutazás tekintetében is sok esetben 90 napig tartózkodta valaki vízum nélkül, és ezzel visszaélhet. A vízumkönnyítési politikája az Európai Uniónak éppen a most megvitatandó rendszert üresíti ki, hiszen Ukrajnából és Grúziából, meg egyre hosszabb listán levő országokból beléphetnek vízum nélkül az EU-ba állampolgárok. És Koszovó például, mint, mint tagságra jelölt ország, szintén visszélhet ezzel. Tehát a biztonságról gondolkoznunk kell, de az állampolgárok biztonságérzetet kell megerősíteni a jövőben. Egyet nagy igazgatási költsége lesz mindennek, a központosított vízum kiadást meg kell szervezni, új hivatalok kell, hogy felálljanak, és ez, ezt szerintem meg kéne spórolnunk. Köszönöm szépen, most pedig James asszony következik egy percre. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A széleskörű vízumpolitika már 20 éve létezik az Európai Unióban, azonban most már ez nem biztonságos és ezzel veszélyt jelent az Európai Uniós állampolgárok számára. A csalás elleni biztosítékok sajnos kudarcot ö, vallottak több tagállamban, hogy a jelentés mondja. Ez rámutat arra, hogy a páneurópai európai vízumrendszer operatív módon nem működik, és a biztonsági szabványok és normák nem megbízhatóak száz százalékban óriási problémát jelent az illegális migráció, illetve a terrorista veszély, ezt kollégám még Batten is megemlítette. Elég egyértelmű az, hogy az európai egységes vízumrendszert azonnal meg kellene szüntetni, és bilaterális vízumrendszerre fölváltani, ahol az egyes tagállamok lépnének kapcsolatba a megbízottakkal. Ahogyan ez a javaslat az itteni javaslat nem megoldás. Alapvetően át kellene azt gondolni. Köszönöm. Thank you. There is a blue card from Mr. Kék kék kártyás kérdést kapott, ha jól látom. Egy pillanat, hogy tisztázzam a helyzetet. Okay, I think there's a... Igen, nézzük, ki kért kék kártyát. Ön, köszönöm szépen. James asszony elfogadja a kékkártyás kérdést? Elfogadja? Kitől kapnám a kérdést? Nem hallottam pontosan. Tyler úrtól. Nem, nem fogadom el, köszönöm. We now move to our next speaker. Következő hozzászóló másfél percre, Grappini asszony. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Biztos asszony. Én is támogatom azt, hogy a vízumrendszert megreformáljuk a 1783-as szabály értelmében. Problémát jelent a hamisítás, a csalás a vízumok esetében, és valahogy meg kell találni a módját annak, hogy ezt a veszélyt elhárítsuk ez pedig minden ország esetében igaz. Meg kell erősíteni a biztonsági szintet a terrorista támadások tükrében, ennek egyik módja az, hogy javítjuk a vízumrendszerünket létfontosságú az, hogy a legmagasabb technikai szabványokat tiszteletben tartsuk, és így megelőzzük, meg akadályozzuk a hamisítást. A biztosasszonyhoz fordulok. Egységes vízum területre, egységes modellre van szükségünk, annak érdekében, hogy egyenlő bánásmódban részesíthessük az állampolgárokat. Szerintem nem helyes az, hogy a nem Schengeni zónához tartozókat, mint a saját országom lakóit, eltérően kezeljék a reform után remélem, hogy további lépéseket, lépéseket teszünk majd a vízumrendszer egységesítés érdekében. Mr. Rope. Köszönöm szépen, Rope úr, következik két percre. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiama komisárė. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák. A vízum bélyegekről szóló jelentésről beszélünk, nem egy vitatott kérdés, a vízum bélyegeknek természetesen biztonságosnak kell lenni, és az a cél, hogy hamisíthatatlan, tehát meg nem hamisító bélyegek legyenek ezek. Mindenképpen támogatnunk kell tehát ezt a jelentést, ezt a javaslatot. De a bűnözés, illetve a szervezet bűnözés elleni harcol is szó van. Egyrésztről technikai lépéseket kell megtenni, mégpedig azt kell elérni ezeken keresztül, hogy a vízum bélyegek biztonságosabbak legyenek. Másrészt viszont nem szabad elfelednünk, hogy az Európai Unión kívül, sőt, néhány esetben, akár az Európai Unión belül is vannak olyan szervezett olyan szervezett hálózatok, amelyek foglalkoznak vízumhamisítással, avagy embercsempészettel és más bűncselekményekkel. Nagyobb figyelmet kell szentelnünk ezeknek a kérdéseknek, és úgy gondolom, hogy harmadik országokkal, partnerországainkkal is együtt kell működni ezekben a témákban. Ez egy rendkívül aktuális téma, az, főleg azokban az országokban, tagállamokban, amelyeknek külső határa van. Köszönöm szépen. Eh, domnul Le Breton, un minut. Le Breton kolléga. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Sürgősen fel kell lépnünk az illegális bevándorlással kapcsolatban. A Schengeni rendszer sajnos ezt eh, előnyben részesíti, ennek kedvez, úgy azért, mert csak a külső határokon van ellenérzés. Hogyha nem tudjuk a Schengent, a Schengent nem tudjuk erre megszüntetni hirtelen, ezért próbáljuk meg elvenni az élét. Nos, ez a jelentést is ezt teszi. A korábbi vízum modellt, vízum bélyeget elég könnyen lehetett hamisítani. A mostani javaslat értelmében azonban biztonságosabban lenne ez, biztonságosabb lenne ez a bélyeg, ezt eh, támogatom. 22 éven keresztül volt életben az előbbi vízum, a korábbi vízum eh, bélyeg, eh, sokan kihasználták azt. Most lépnek, végre történik valami. De meggyőződésem, hogy nem tettek volna semmit, hogyha a Honnacional és a szövetségései három éve nem jelentek volna meg itt az Európai Parlamentben. Mulțumim! Köszönöm. Minut. Köszönöm. Színadinos úr a szó most. Köszönöm. A jelenlegi biztonsági kockázat a különféle elméleteknek a tápot, ám az tény, hogy a hamisítások ellen fel kell lépni. A, ám továbbra is a Schengeni megállapodás van érvényben, ám ez nem mindig kínál meg lehető, megfelelő lehetőségeket arra, hogy fellépjünk a terroristák ellen, meg a radikalizál, radikalizált emberek bejutása ellen. Egyértelmű az, hogy a szituáció a helyzet nem rendezett, nem elég a jelenlegi rendeletet módosítani hanem a határőrizetet. Be kell látni, hogy ez nem működik határőrizet jelenlegi formájában, intézkedéseket kell hozni, különben csak a tagállamok tudják ezt tisztességgel ellátni. Köszönöm, Pikula képviselő következik. Köszönöm szépen. Az elmúlt esztendőkben a vízumbélyegek hamisított formában jelentek meg több tagállamban ezek a vízumbélyegek nem, biztonság, nem biztonságosak most már, és ez egyáltalán nem meglepetés, hiszen a jelenlegi ö, vízum design 95-ben készült egy kormányközi vízum együttműködés keretében, és csak kétszer vizsgálták felül, a technikai szabványok pedig nagyon sokszor változtak azóta. Tehát fölmerül a kérdés az állampolgárok védelmére vonatkozóan. A harmadik országokra vonatkozó állampolgárokkal foglalkozó rendelettel ellentétben ez egy nagyon is kívánatos fejlemény. Üdvözlöm a javaslatot, azért, mert a csalást és a hamisítást megnehezíti, illetve megakadályozza az illegális bevándorlást. Nem csak az Európai Uniós intézmények, hanem a világ intézményei is nagyon fontos szerepet töltenek be. Az országoknak együtt kell működniük. Az Európai Unió meg kell, hogy birkozzon a biztonsági helyzettel az Európai Unió határain belül és kívül. Jobb információcserére van szükség, együtt kell működnünk a környező országokkal. Elnök, köszönöm szépen. Csokka képviselő. Őrültség azt gondolni, hogy azt mondjuk az európai polgároknak, az olasz polgároknak, hogy eh, a, egy egységes vízumformátumban meg lehet állítani a terrorizmust, illetve az illegális bevándorlást, ezt az inváziót. Európa mást vár. Az európai polgárokat, az európai intézmények és az olasz polgárokat is eh, nem normális emberekként kezelik. Rendkívül sok hajó érkezik, illetve hajó és menekült érkezik, bevándorló érkezik az olasz partokra, és ezek valahogy eltűnnek a természetben. Az ember, az Európai Unió képtelen teljesíteni az áthelyezési kvótákat, semmit nem tesznek az illegális bevándorlókkal kapcsolatban, most pedig elkezdünk beszélni a vízumok egységes formátumáról. De nem ezt kívánják a polgárok, azt kérik, hogy gyorsan tudjuk az embereket azonosítani, gyorsan vissza tudjuk küldeni őket a hazájukba, tehát hazaküldésről, személyazonosításról van szó, ezt kéne megtenni. Köszönöm szépen, most következnek a spontán hozzászólások. Caputo úr az első. Köszönöm szépen. A Schengen tagállamok eh, vízum bélyege elavultá vált. Több mint 20 éve van ez érvényben és ellenatos módon, a hamisítók kihasználták a lehetőségeket. A terrorizmus fenyegetettségével élünk, éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő vízumokkal rendelkezünk. A vízumok egységes formátumáról beszélünk ma. Nagyobb, magasabb biztonsági és hamisítás ellenes szinteknek kell megfelelnie ennek az új formátumnak. Az elmúlt években folytonosan nőttek a hamisítások, a hamisítások száma, különös tekintetben néhány tagállamra. És természetesen meg kell vizsgálni, hogy a hatóságok hogyan, járja, hogyan járnak el, meg kell könnyíteni a munkájukat, hogy jobban tudják azonosítani a hamisított dokumentumokat. Mi hamarabb el kell fogadni ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Máriasz kollég. Köszönöm, Köszönöm, elnök úr. A jelentés megpróbálja megreformálni az egységes vízum rendszert. Az egységesség pedig azt a célt szolgálná, hogy a hamisítást elkerüljük. Miközben az Európai Unió tár, tágra nyitja a kapukat, mert például a koszovóiakkal szemben felfüggesztettük megszüntettük a vízum követelményt, tehát semmilyen vízum nem kell ahhoz, hogy beutazzanak ezek az emberek, a koszovóiak az EU-ba, és így a terrorizmus veszélyét fokoztuk. Tehát egyik oldalon becsukunk egy kis ablakot ugyan, a, a, a meghamisítás nehezebb ételével, de mindeközben tágrítunk egy kaput. Ukrajnából ö, is vízum nélkül utazhatnak majd be az ukrán állampolgárok. A nyitott ajtók politikája ez, aki akar, jöhet. Ez a jelszó, most pedig egységes vízumformátummal akarjuk csökkenteni a veszélyeket? Ha világos határok vannak, biztonságos, őrzött határok, akkor az el lehet kerülni az illegális bevándorlást. Köszönöm szépen, eh, Jurova biztos asszonynak adom meg a szót. Tisztelt hölgyek és urak, szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek ezen fontos intézkedés kapcsán végzett munkájához. Az elmúlt években a vízumbélyegeket több tagállamban hamisították, illetve hamisították, és ezt több tagállamban regisztrálták, ezek a vízumbélyegek már nem biztosak, hiszen nem biztonságosak, hiszen ö, hamis vízumbélyegek vannak forgalomban, ezért azonnal lépnünk kell, és biztonságos vízumbélyegeket kell kialakítani. Ennek költsége nem lesz magasabb, mint a jelenlegi költségek. Ez a megállapodás nagyon fontos lépés a dokumentumok hamisítása elleni küzdelemben. Hogyha az intézkedést foganatosítják, a bizottság nyomon fogja követni ennek megvalósítását a Schengeni országokban, illetve azon országok esetében, akik érdeklődésükre, érdeklődésükről tesznek tanúbizonyságot, hogy részt vegyenek a rendszerben. Köszönöm szépen, Kaufmann asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Ö, szeretném minden képviselőtársának megköszönni a részvételt a vitában összességében megmutatkozik az, hogy igen nagy többsége a háznak biztonságosabbá szeretné tenni a vízumok formátumát, és szeretné bevezetni ezeket az egységes normákat, sztenderdeket. Fontos ez a cél, hiszen arról van itt szó, hogy tudnunk kell, ki az, aki a közös Európánkba beutazhat, meddig tartózkodik itt, és persze felvet, a közös határok megfelelő hatékony ellenőrzését is magával hozza. Helyes lépés ez tehát, és szeretném megköszönni képviselőtársaimnak, meg a társ előadóknak a jó munkát a témadosszéban, és szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy felhívjam a tagállamokat arra, hogy a triológus eredményét a lehető leggyorsabban fogadják el, és tegyük lehetővé, hogy az átmeneti időszakokat illetően, ami szerintem túl hosszú ezzel a 15 hónappal, felgyorsíthassuk, és mindannyian mi hamarabb hasznát láthassuk az új vízumrendszernek. Köszönöm szépen, Kaufmann asszony! Ezzel zárjuk a téma vitáját, a szavazás ma lesz.